tehát a, az illetékes szakbizottságnak továbbítjuk, most pedig akkor kezdődik a szavazás. Lunacek, accordo di stabilizzazione. Lunacek asszony, EU-Koszovó stabilizációs és társulási megállapodás. Egységes szavazás következik név szerint, és megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. approvato elfogadtuk nomina dei membri della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore Nos, a gépjárműben alkalmazott kibocsátás mértéssel foglalkozó vizsgálóbizottság tagjainak kinevezése. Nem kaptunk módosítót a javaslathoz, tehát valójában ezt a javaslatot akkor szavazás nélkül elfogadottnak nyilvánítjuk. Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodás mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás. Hatos módosító ki van mellette, ellene tartó, tartózkodók elutasítva, hetes módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva, nyolcas módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, kilences módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, ötös módosító mellett eh, név szerinti szavazás lesz, és megnyitom a szavazást. A votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 26-os bekezdés, egy szóbeli módosító van Gáler úrtól, tessék. Prego, onorevole. Tessék, képviselő úr. Paun, ja. Vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Miután végre új kormány jött létre Moldáviában, ezért kell a szöveget módosítanunk, aktualizálnunk. Fleckenstein úrral a szocialista frakcióból ezt megtettük. Hogyha megnézik a szavazólistát, akkor látják a szöveget, amely úgy kezdődik, hogy üdvözli az új kormány létrejöttét, a hosszú nehéz és sikertelen próbálkozások után, amelyek a kormány alakításra vonatkoztak, és a politikai stabilitást támogatja a fenntartható reformok érdekében, és reméli azt, hogy az új kormány majd érdemi reformokat tud bevezetni. Nem tudom, van-e ezzel a, elszemben ellenvetés, ezzel a módosítóval szemben akkor szavazhatunk róla, ha nincs a, hat a 26-os bekezdésről szavazunk most ezzel a módosítással, ki van mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 11-es módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Eh, scusate, respinto. Nem fogadtuk el, javít, javítja magát az elnök. Ellenőrizzük, jó, az lesz a legegyszerűbb. Ellenőrizzük, jó? Cs.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 A 12-es módosító következik. Ellenőrizni akarják az előzőt, a harmadik részét a 31-es bekezdésnek, és akkor megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 13-as módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. A 14-es módosítóról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Respinto. Elutasítva. 15-ös e, módosító ki van mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 16-os mellette, ellene, tartózkodók, ezt is leszavaztuk, 17-es módosító mellette, ellene, elnézést kérek, az elnök tévedett, név szerinti, tehát gépi szavazásra van itt szükség, 17-es módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 44-es bekezdés szóbeli módosító van Fleckenstein úrtól. Tessék, önél szó. Elnök úr, azt javasoljuk, hogy a következő módosítást fogadják el, figyelembe veszi a következő holland véleménykérő népszavazás, stb. stb. nem pedig azt mondja, hogy sajnálatát fejezi ki emiatt. Köszönjük, képviselő úr. Van-e ezzel szemben valami ellenvetés? Ce ne sono 40. Vannak 40 No, non ce ne sono 40. Szerintem nincsenek 40-en, tehát szavazunk róla. 44-es bekezdés szóbeli módosítóval név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadtuk. Egyes módosító következik. Valami szabálytalanságot látott képviselő kollega? Absolutely, Mr. Chair, there were 40, more than... Igen, elnök úr, több mint 40-en álltak fel, nem jól számolt, mi pedig ellenőriztetni szeretnénk ezt. Mi scusi. Emendamento uno. Chi... Elnézést kérek, egyes módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Kettes módosító név szerint szavazunk róla, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom. Respinto. Elutasítva. Hármas módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elutasítva. Négyes módosító mellette. Ellene tartózkodók elutasítva a magáról az állásfogásról szavazunk mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Era così chiaro. Szerintem elég egyértelmű volt. Passiamo alla votazione sulla clausola. Megyünk tovább a kölcsönös védelmi klauzula az EU szerződés 42. cikke alapján. Egyes módosító név szerint megnyitom. La votazione è chiusa. Lezárom. Respinto. Elutasítva. Hatos bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Hetes bekezdés mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 8-as bekezdés név szerinti szavazást. Megnyitom a szavazást. La votazione. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es bekezdés név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 12-es bekezdés továbbra is név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. chiusa. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es bekezdés ki van mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 18-as bekezdés, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadtuk. H. Preambulum bekezdés, három részben szavazunk róla. Első rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom. Approvato. Second... Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Approvato. Terza parte, sempre per appello. Harmadik rész, eh, név szerinti szavazás, eh, megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. I preambulum bekezdés, eredeti szöveg, ki van mellette? ellene tartózkodók elfogadtuk. Most név szerint szavazunk az egész állásfoglalásról, és megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadtuk. Passiamo al... Megyünk tovább következő napirendi pont uniós prioritások az EJT 2016 évi üléseire. Kettes módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítva. 29-es bekezdés két részben, első rész ki van mellette? Az előzőt, a 18-as, a kettes módosítót ellenőrizni akarják? check ellenőrizzük, akkor megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 307, 320-307 arányban, ha nem emelik fel a kezüket, nem látom jól. 29-es bekezdés két részben, emeljék fel a kezüket, ki van mellette első rész mell ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Approvato. Paragrafo... Elfogadtuk 38-as bekezdés. Első rész, megnyitom a szavazást. No, paragrafo 31. A 31-es jön, javítja magát az elnök. Elnézést kérek. 31. bekezdés, három részben szavazunk. Ki van mellette? Első rész mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Második rész, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész megint név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 32-es bekezdés első rész mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom. Approvato. Elfogadtuk. 34-es bekezdés név szerint megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom. Elfogadtuk. Na, most jön a 38-as bekezdés. Két részben szavazunk róla. Első rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. No, saltato una parte. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Approvato. Seconda parte, appello nominale, la votazione. Második rész, eh, megnyitom a szavazást. Chiuso. Lezárom. Mind a két részt elfogadtuk. 45-ös bekezdés két részben, első rész eh, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Második rész eh, továbbra is név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Eh, lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadtuk. 6. Appello nominale. 46-os eh, bekezdés név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Approvato. Elfogadtuk. Paragraf 86-os eh, bekezdés, eh, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Approvato. Paragrafo 89. Elfogadtuk. 89-es eh, bekezdés, megnyitom a szavazást. La votazione. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. H. Preambulum bekezdés első módosító, emeljék fel a kezüket, ki van mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Most pedig szavazunk az egész állásfoglalásról név szerint megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadtuk. Most pedig a Geringer de Odenberg jelentésre ugrunk tovább. A petíciós bizottság tevékenysége 2014-ben 11-es módosító két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük elektronikus, elektronikusan is, mert nem mindenki emelte világosan a kezét. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Valóban elfogadtuk. Második rész. Kérem, emeljék a kezüket mellette. Ellene. Tartózkodok. Nem fogadtuk el. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodik mondjuk elfogadtuk, úgy láttam. Jó, ellenőrizzük elektronikusan. Votazione chiusa. Respinto. E quindi passiamo... Nem fogadtuk el. Ötös bekezdésre adott szöveg két részt, első rész mellette, ellene. Tartózkodik, fogad... nem fogadtuk el második rész Kedves kollégák, egyszerűen nem lehet. Nem lehet, hogyha nem emelik rendesen a kezüket, akkor nem látom, hogy mi történik. Az első részre akkor szavazzunk elektronikusan inkább. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Ötös Jó, ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a második részről a szavazást. Chiusa. Respinto. Nem fogadtuk el. Ötös módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el hetes, hatos bekezdés összeg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas bekezdés mellette, bocsánat, hatos. Nem, bocsánat, hatos módosító, javítja magát az elnök mellette, ellene tartózkodik. Jó, ellenőrizzük elektronikusan. votazione chiusa approvato elfogadtuk hol is tartunk 9 bekezdés két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk hetes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Név szerinti szavazás a 12-es bekezdés eredeti szövegéről, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 21-es bekezdés két részben. Első rész név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Második rész, szintén név szerinti szavazással. Elfogadtuk ezt is. 23-as bekezdés két részben név szerint szavazunk. Első rész. Elfogadtuk második rész, továbbra is név szerint. nem fogadtuk el. 24-es bekezdés két részben. Első rész név szerint szavazunk. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Második rész továbbra is név szerint szavazunk. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 29-es bekezdés két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 8-as 8-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtok el, ezért jó. Akkor ellenőrizzük elektronikusan, ha szeretnék, parancsoljanak. Szavazást megnyitom, szavazást lezárom. Nem fogadtuk el, jól láttam. 34-es bekezdés eredeti szövegéről két részben szavazunk első rész mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 35-ös bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 44-es bekezdés mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. e bekezdés egyes módosítója mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. ellenőrizzük, mert nem emelték a kezüket rendesen, tehát az e-preambulum van, vonatkozó egyes módosítóról szavazunk elektronikusan. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el tízes módosító mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Q preambulum bekezdés mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Jó, ellenőrizzük elektronikusan a Q preambulum bekezdést. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. X preambulum bekezdés két részben első rész mellette. Ellenet tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A, G preambulum bekezdés két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Az így módosított állásfoglalási indítány egészéről név szerint szavazunk a szavazást. Megnyitom. Elfogadtuk. A casa. Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. folytatjuk, kedves kollégák. A napi rend értelmében elsőként az EU Koszovó stabilizációs és társulási megállapodás került terítékre. Lunacek asszony ajánlásáról van szó, tehát Morvai képviselőasszonynak adom meg a szót. Úr, elnézését kérem, úgy érzem, hogy nem csak velünk szemben tiszteletlenség és méltóságon aluli, hogyha ilyen körülmények között kell beszélni, hanem a választóinkkal is, úgyhogy megkérem, hogy legyen kedves egy három percet adni arra, hogy a, a